Az elnök. megnyitom az ülést. chers collègues a de journée la tunisie kedves kollégák, Tunéziában is terrorista cselekményre került sor a tegnapi napon a fővárosban. 14 elnöki őr halt meg ebben a támadásban.